colleagues, ladies and gentlemen, uh, next point. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és térjünk rá a rendre. Kezdjük a szavazást. Elnéző, elnézést, hogy 15 perccel később kezdjük. Az utolsó koordinátori ülésre került sor, és szerettük volna minél hamarabb elkezdeni. Illetve szerettünk volna mindent megbeszélni. Nos, kedves kollégák, most akkor térjünk rá a szavazásra. Kérem, hogy egy kicsit csendesedjenek el, kedves kollégák. Nagyon fontos szavazás következik. 185-ös cikk szerinti 185-ös cikk végrehajtása. Elektronikusan szavazunk. szóbeli kérdés. Kérdezem, hogy Egyetértenek-e ezzel a szóbeli kérdéssel? Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? látom, még nem. Akkor lezárom a szavazást. Teljes támogatás majdnem teljes támogatást kapott ez a szóbeli kérdés, 48-an szavaztak mellene, egy személy ellene. Köszönöm szépen, kérem mindenki vegye ki a kártyáját minél hamarabb. Remélem mindenki kivette a kártyáját, és akkor rátérünk a következő napi rendi pontra. Nagyon pont, fontos napirendi pont következik, a tízes napirendi pont. Strukturált párbeszéd az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, ez a második ilyen eszmecsere. Carlos Moedas néhány héttel ezelőtt már járt nálunk a meghallgatás során, az volt az első hivatalos találkozónk, most ez a második találkozó. Remélem biztos úr, hogy az elkövetkezendő időszakban eh, még sokszor találkozunk. Ön a kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztossal. Biztos. Eh, nagyon lényeges témák ezek. A struktúrált párbeszéd keretén belül szeretnénk eszmecserét folytatni önnel annak érdekében, hogy megismerjük az ön prioritásait az elkövetkezendő hónapokra, főleg a 2015-ös évre vonatkozóan. Nagyon fontos lenne számunkra, hogy megismerjük az új beruházási terv kutatásra, fejlesztésre vonatkozó részét, ugye 300 milliárd eurós beruházási tervről van itt szó, Tudjuk, hogy az kezdetekben ez a, a Horizon 2020-as programból vonná el a pénzt, és mi azt szeretnénk tudni, hogy ez visszajut-e a Horizon 2020-ba, akár több pénz is, mint amennyit elvesznek belőle. Két milliárd 7 milliárd euróból a végére 15-16 milliárd euró lett, tehát ez nagyon jó hozammal járt a Horizon 2020-as programra. Ezt szeretnénk tudni, hogy a jelenlegi felállás szerint is számíthatunk-e valami ilyesmire. Egy jó órát tudunk szánni erre az eszmecserére. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Parlamentben, és megadom a szót, kérem vezesse be a témát. Elnök úr, tisztelt Buzek professzor úr, tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én azt gondoltam, hogy ez a második, vagy ez az első hivatalos látogatásom, de a professzor úr kijavított, és mondta, hogy ez már a második, de én még mindig úgy érzem, mintha ez lenne az első. Két hónappal ezelőtt lehetőséget kaptam arra, hogy bemutatkozzam, és önök jóvá, hagytak, jóvá hagyták jelöltségemet. Akkor is elmondtam, hogy szeretnék gyakran ellátogatni a szakbizottságba, és párbeszédet folytatni, eszmecserét folytatni önökkel, formálisan, informálisan. Most pedig ez meg is történik, és tájékoztatom önöket arról, hogy mi várható. Egy hónapja kezdtük meg a munkát, nagyon öm, sűrű volt ez a hónap. A legfontosabb célkitűzésünk az eredményes munka, ezt szeretnénk az első hónapban is már bizonyítani. Új filozófiát, filozófia égisze alatt áll ez a bizottság, az éves növekedési felmérés, a a beruházási terv, amire vissza fogok térni, az átláthatóság nagyon fontos témák. Különböző irányító csoportok, digitális agenda, növekedés, munkahely, energia, jobb jogalkotás, tehát ezen irányító csoportok működnek a bizottságban, a különböző csoportok együtt működnek. Négy tagállamban voltam, Litvániában, Olaszországban, Portugáliában és Németországban, illetve Dél-Afrikában is jártam, ahol nagy hatással volt rám az, hogy az ICTP e 2-es projekt indítását elkezdhet, be, ennek tanulja lehettem, és ott láttuk, hogy saját szememmel láttam, hogy hová jut el az adófizetők pénze, és sok ember életét lehet ezzel megmenteni. A különböző eh, Horizon 2020-as eh, témákra ki fogok térni. Az első kezdeményezésem az ebolára vonatkozott, és a Horizon 2020-szal szeretnénk 280 millió eurót felerészben, közpénzből felerészben magánfinanszírozásból arra fordítani, hogy az ebola tanulmányozására, oltónya kifejlesztésére koncentráljunk. Az a Berlema palotában az R&D scoreboard bemutatása lesz, ezután az ülés után. Európa még mindig beruházásokat foganatosít a magánágazatban a kutatásfejlesztésben a legnagyobb beruházó a Volkswagen, és ez egy európai cég. Nézzük az új beruházási tervet. Sokuknak lehetőségük volt már arra, hogy reagáljanak a múlt heti nyilatkozatra. Juncker elnök Katainen alelnök és az Európai Beruházási Bank elnöke mutatták be ezt az új tervet. Az Európai Bizottság és a Beruházási Bank növekedés fellendítését célozza ezzel a tervel. Nagyon fontos, hogy a beruházás az egyik oldal, oldalon, a strukturális reformok a másik oldalon, és a költségvetési stabilitás egy szabályos kört alkosson. Úgy tűnt, hogy ebből a háromszögből mindig hiányzik egy oldal, és ezzel a beruházási tervvel kívánjuk ezt a kört tökéletesíteni. Ahelyett, hogy most részleteiben leírnám a beruházási tervet, hiszen azt gondolom, hogy a, ezt már ismerik, számos prezentáció volt erről. Buzek elnök úr javaslatára szeretnék kitérni, a kutatásfejlesztési dimenzióra koncentrálnék. Én tulajdonképpen már a kérdéseikre készültem, ezeket szeretném megválaszolni, ezek számomra is nagyon fontosak, úgyhogy talán sikerül már néhány kérdésüket előre megválaszolnom, és aztán majd más kérdéseket fel tudnak tenni. Amikor Katainen alelnökkel a beruházási terv első változatán dolgoztunk, azt kellett végig gondolnunk, hogy a Horizon 2020-nak miért kell hozzájárulnia a beruházási tervhez. Nos, remélem, hogy nem kell meggyőznöm önöket, hiszen remélhetőleg mindenki, mindannyian ismerjük és tudjuk azt, hogy a kutatásfejlesztés elengedhetetlen szerepet játszik, játszik a növekedés és a munkahelyteremtés terén. Tehát a Horizon 2020-nak részt kell ebben vennie, ez elengedhetetlen, hiszen bármilyen beruházási tervnek kutatásfejlesztési tudományos háttérre van szüksége. Számunkra az volt a fontos, és azt hiszem, hogy a portfóliót tekintve, és azt tekintve, hogy Európában a tudománykutatás fejlesztés mennyire fontos, Alapvető volt, hogy a Horizon 2020 beruházási terv része legyen, hiszen ez kiegészíti és e, erősíti ez a terv a Horizon 2020-as célkitűzéseket. A második kérdés, ami felmerült bennem, az az volt, hogy nos, nézzük meg, hogy képesek leszünk-e biztosítani azt, hogy a 2000, hogy most az, az vár-e ránk, olyan helyzet vár-e ránk, amelyben a Horizon 2020 versenyben áll a beruházási tervel. Biztos vagyok benne, hogy ahogy Katarina úr is mondta, ez nem áll versenybe a két program, egymással, hanem hasonló célkitűzéseket nyújtak, nyújt, tűztek ugyan ki, növekedés, versenyképesség, munkahelyteremtés, de mégis különböző kiegészítő jellegű programok ezek, és ez mindenképpen pozitív, hogyha össze tudjuk kapcsolni ezt a kettőt, hogy egy így hatékonyabbak lesznek. Persze valóságot nem szabad szem előtt tévesztenünk, realistának kell lennünk, nagyon őszinte leszek önökkel. És egy dolog, ami egyértelmű, és amit tisztán kell látni, az az a kérdés, hogy a Horizon 2020 hogyan tud hozzájárulni a, a a beruházási tervhez, miközben az előirányzatokban, kifizetésekben elmaradások vannak. Számomra nagyon fontos, hogy megosszam önökkel a gondolataimat, elképzeléseimet ezzel kapcsolatban, és próbálok világosan fogalmazni. Két részre kell osztanunk ezeket a problémákat. 2013-2014-es év az egyik, rész. Itt a határidőkön belül a bizottság megkapta a tagállamok elvárásait, ezt meg kellett tenni, csökkenteni kellett a prefinanszírozás, persze elhalasztásokra sor került, de a munka megtörtént, és a szemlákat kifizették. Ez egy nagyon fontos üzenet. Ami 2015-öt illeti, visszatérnék arra, ami a meghallgatásban elhangzott. Én ellenzek bármiféle kutatási, költségvetési csökkentést, teljesen mindegy, hogy milyen összegről van szó. Nagyon sokat beszéltünk erről Georgieva eh, alelnök asszonynal, és ő támogatja ezt az álláspontot. A felülvizsgált 2015-ös költségvetés tervezetben látni fogják, hogy a biztos asszony biztosít, biztosította azt, hogy az 1A, 1B fejezetek megfelelő forrásokkal vannak ellátva. Ebben a pontban tehát fontos, hogy segítséget nyújtsanak nekem ezen tárgyalások során. nem csak önök, az Európai Parlament tagjai, hanem nem csak mint nem, nemzeti nem csak európai parlamenti képviselőként van szükségem az önök segítségére, hanem közvetítőként is, hiszen önök ugye a kapcsolatot tartják a nemzeti oldalal, a nemzeti parlamentekkel, és ez nagyon fontos kapocs. Nos, ez a 2,7 milliárdnak a beruházási tervbe való be, olvasztásával kapcsolatban, vagy átirányításával kapcsolatban. El kell mondanom, hogy ez egy három éves projekt. A pénz tehát egy három éves időszakot fed le. Az első évben az új európai alap, és azt hiszem, hogy ennek nagy a valószínűsége, hogy nem lesz szükség készpénzkifizetésre, hiszen az új hitelek, hitelfelvételekben már megállapodtunk, és ezek a szerződések aláírásra kerültek. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendben van, rendelkezésünkre áll elég forrás ehhez. Ezután jön egy másik kérdés, amit nyilván fel fognak tenni nekem, mert a válaszom nem lesz még kielégítő ma. Ahogyha a 2000, Horizon 2020-at megnézzük, és megnézzük, hogy honnan jön a pénz, erre még nincsen végleges válaszom, ezen dolgozunk. De nagyon fontos, hogy meghallgassam az önök véleményét, és hogy önök mit gondolnak erről. Persze a különböző szenáriókat végig kell gondolni, de végig kell gondolnunk, hogy ennek a 2,7 milliárdnak mi a célja. Az-e a célja, hogy, hogy alapkutatást végezzenek? Nem. Az-e a célja, hogy kockázatos projekteket finanszírozzon innováció tudomány területén? Igen. Úgyhogy ebben várjuk az önök tanácsát. Végül pedig Nyilván lesznek más pontok is, amelyekre ki fogok eh, térni a, válaszok megá- a kérdések megválaszolásával kapcsolatban. Eh, ami pedig a versenyképességi tanácsot illeti, erre hadd térjek ki néhány szóba, mert holnap kerül erre szó, néhány pont. Eh, egy policy vitára kerül sor a tudománya társadalomért témában, és nyilván tudják, hogy ez a vita a római eh, nyilatkozatba eh, illeszkedik, és ezt pedig teljesen támogatom. Aztán a tanácsi eh, következtetések az európai kutatási térségről, ahogy mondtam, ez az egyik prioritásom, az egyik prioritásunk, hogyha mondhatom így, hogy 2015-re az ütemtervet teljesítsük, végül pedig a megújuló növekedés forrásaival kapcsolatos pont. Nagyon fontos, hogy a beruházások minőségét és hatékonyságát erősítsük. Végül pedig hadd mondjam el, hogy itt volt itt voltam, ak- teljesen tudatában hogy a prímával kapcsolatban teljes megegyezés volt, ezt majd elmondhatom, amikor visszamegyek a bizottságba, illetve a tanácsba, hogy jelen voltam akkor, amikor a szavazáson ezt teljes mértékben támogatták. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos pedig and, uh... koordinátorokat fogjuk meghallgatni, illetve helyetteseiket. Elejel úr, két percben parancsoljam, mert nagyon sokan akarnak beszélni. Tartsák be a beszélidőt. Először is, biztos úr, először is. Még soha nem találkoztam ennyire készséges, biztossal életemben, pláne ilyen nehéz körülmények között, ahogy kezdeni kell a munkáját nem akarok részletekbe menni, elvi támogatásunk megvan, de érdekelne minket, hogy miért finanszíroznak mindent a Horizont 2020-ból, ez a 2,9 vagy 3 milliárd, a horizont, a strukturális alapok és a mezőgazdaság felé kéne, hogy eloszoljon szerintem igazságosan. És lehet-e címkézni a pénzeket? Ha valamennyire igen, akkor hogyan látja azt, hogy ezt a 350 milliót hogyan lehetne főleg az innováció érdekében elkölteni, illetve van egy általános költségvetéssel kapcsolatos kérdésem, ha a 2,7 milliárd és az 1,1 milliárdos tanácsi csökkentés, vagy 1,3 milliárdos követelés megvalósul a horizont tekintetében, akkor hogy fogunk kijönni 8,7 milliárdból a több éves költségvetésben? 15 milliárd hiányzik akkor ugyanis majd a pénzből, vagyis az 25%-os csökkenését jelenti a Horizont 2020-as programnak. Tehát csak, hogy lássák a kollégák, hogy miről beszélünk, évente nem, hogy lefaragnak, hanem lebaltáznak a Horizont költségvetéséből egy nagy darabot, a harmadik kérdésem pedig az, hogy a strukturális alapok és a horizont közötti hidat hogyan lehet megteremteni. Ugye a strukturális alapok egyharmadát kutatásra, innovációra kéne külten, kül, költeni. A DG régiónak van-e terve arra vonatkozóan, hogy ez milyen címek alatt fog megvalósulni? Köszönjük szépen. Ruis asszony az SZSD frakcióból következik. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném mondani, hogy ez a befektetési csomag, amelyet Juncker úr bejelentett, egy pozitív hír, és ami a leglényegesebb az az, hogy a kellő bizalmat kell, hogy kiváltsa a magánszektorból a partnerség érdekében. Ugyanakkor az is igaz, hogy hiányolok egy negyedik stratégiai vonalat a távközlés, az energia, a közlekedés mellett. Ez kulcsfontosságú lenne most az Európai Unióban, és ez szerintem nagyon fontos annak érdekében, hogy egy fenntartható fejlődést garantáljunk. Ugyanakkor a finanszírozásra szeretném helyezni a hangsúlyt, és arra, hogy ez a Horizont 2020-as programot hogyan befolyásolhatja. Tudjuk, hogy ez egy kulcsfontosságú elem a Juncker terv. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan akarja, honnan akarja előteremteni ezt az összeget. A Horizont 2020-as program a költségvetésen belül tartalmaz egy költségvetési sort, amely a kockázati tőkével való finanszírozáshoz nyújt hozzáférést, ez egy 8 milliárd eurós összeg, 8 millió eurós összeg, és lehetővé teszi az európai stratégiai projektek kivitelezését, amely a KKV-k érdekét fogja szolgálni. Igazából a szabályzatot sem, a rendeletet sem kellene módosítanunk, ugyanis ez a Horizont 2020-as program magját érinti, a hatos cikket lehetne módosítani, de igazából aggasztó lenne a frakciónk számára, ahogyan egyébként az a kutatói közösséget is aggasztaná. Tehát, hogyha a specifikus célon keresztül tudjuk finanszírozni mindezt, és ezzel megnyugtathatjuk a kutatói közösséget, akkor az aggasztana bennünket, hogy ismét a Horizon 2020-as programot csökkentenék. És az is aggasztana, hogy itt nem egy infrastruktúrális projektről lenne. Ajnálatos módon félbe kell, hogy szakítsam. Köszönöm szépen. Bárcsik kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr. Anyanyelvemben szeretnék felszólalni. Itt vagyok. Üdvözlöm Önt, és örülök ennek az első eszmecsere lehetőségnek Önnel. Az ördög mindig a részletekben búvik meg, és nyilván az a kérdés, hogy honnan szedjük a pénzt ezen projektek végrehajtásához. A növekedés, a fejlesztés, a rekonstrukció, a munkahelyek megtartása a fővezérlő erveink, de mindezt nem lehet eh, olyan fellépések nélkül elérnünk, amelyek az energia, eh, diversifikáció, a beruházások kérdéseiről nem szól. Nagyon sok kihasználatlan potenciál van az energia ellátás területén. Egyes energiahordozók, mint például a szén, most új és éles vitákat generál, kérdéseket vet fel. Tehát kérdezzük meg magunkat, hogyha valóban stabil energiahordozókat akarunk, akkor hogyan is képzeljük el a diversifikációt úgy, hogy közben a munkahelyeket sem bántjuk. Ami az energia ügyi kutatást illeti, ön mely alterületen támogatná elsősorban a fejlesztést? A modern energia hordozók feltárása, kitermelése kapcsán a szén, a palagáz, vagy még egyéb kevésbé ismert források lebegnek a bizottság szeme előtt, mint fő prioritási területek. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció képviselőjét halljuk. Köszönöm. Biztos úr, körülbelül ugyanezt akartam elmondani, A tudományos közösség aggódik, amikor a Juncker terv kapcsán azt halljuk, hogy a Horizont 2020-as programot akarják finanszírozási eszközként felhasználni. Egyszerű a kérdésem. Szeretnék magán befektetőket vonzani. Bizonyos típusú projektekhez ez lehetséges is. De a Horizont 2020 pont ennek az ellenkezőjét mondja, kitámogatja, hogy az alapkutatást kellene támogatni, és nem a konkrét gyakorlati célú kutatást. Tehát ez egy elvi ellentmondás. Második kérdésem, van egy európai stratégia, a kiválóság stratégiája egyes területeken, amelyeken úgy gondoljuk, hogy Európának tovább kéne lépni. A Juncker terv azonban egyfajta renacionalizációt jelent, a tagállamok jönnek majd a saját projektjeikkel, és 25 milliárd eurónyi projektet már is nyomatnak, ugye főleg Németország és más országoknak is hasonló nagyságrendű igénye lesz. Hogyan lehet garantálni azt, hogy az európai kutatási jelleg megmarad, az európai kutatás fejlesztés elég pénzt ad majd a kis és középméretű vállalkozásoknak a nem csak gyakorlati célú azonnal megtérülő kutatásokra. Klott Türmesznek adok most szót. Köszönöm szépen. Én is támogatom, támogatnám Juncker úr elképzelését, hogy be kell ruházni, csak nem mindegy, hogy mibe és a horizontból elvont pénzek árán ezt nem támogatjuk mi sem, ahogy elhangzott másoktól is, mert a, ne, a kutatás olyan dolog, amely nem termel másnap pénzt. Pont ezért kell garantálni, hogy akkor is van kutatásra pénz, ha másnap nem térül meg. És nagy többséggel nemet fogunk mondani erre, vannak egyéb alapok, főleg a strukturális alapok, amelyeknek, amelynek van energiaügyi vonzata is, és nem tehát most van a Revolving Funds nevű elképzelés, de éppen ezért nem lehet elvonni a kutatástól ezeket a pénzeket. Tehát nemet fogunk mondani a horizont költségvetésének megnyírbálására, és meg lesz a többségünk hozzá, és a feltételesség elve kapcsán Debekar is úr elmondta, más nem tehetünk. Második gondolatom az, hogy tegnap, tegnap Kanyéte úrral is egyeztettünk, ugye, és az innováció és a kutatás ugye az európai ipar versenyképességét garantálná. A legnagyobb energia ügyi beruházások a megújuló erőforrásokba, a szélenergiába, a napenergiába kéne, hogy menjenek. De mi történik a napenergia területén? Mi vagyunk a gépek fejlesztésében a világpiac vezetők, de a kínaiak már 80%-át ezeknek a gépeknek ö, tudják már generálni, és 500 milliós piactól esünk el, hogyha nem mobilizáljuk most magunkat ezen a területen. Elvesztünk egy olyan piaci szegmest, amelyen világ elsők voltunk, tehát ezt mindenképpen meg kell erősíteni. Ha valóban a kutatásban elől akarunk járni, akkor ezt a napenergia kutatás területén különösen meg kell támogatni. Barbara Kapel következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr a Horizon 2020-as projektre, projekte kapcsolatban nagy a kísértés, hogy visszanyúljuk ezen eszközökre, ugyanakkor nagyon óvatosak kell, hogy legyünk, és meg kell hozzuk a szükséges intézkedéseket, hogy ezt megakadályozzuk. Osztom Éler úr véleményét, ő azt mondta, hogy a strukturális alapokból és az agrár alapokból is hajlamosak vagyunk pénzeket elkülöníteni, hogy ezeket itt felhasználjuk, de azt szeretném megkérdezni, hogy milyen intézkedéseket kíván foganatosítani, hogy ne ürítsük ki a Horizont 2020-as projektet. Ugye vannak projektek, amelyek, amelyek már folynak, és másodszorban nyugtalanító számomra azt tapasztalni, hogy az elmúlt 15 évben a kutatási programokból egyre eh, több eh, alap, egyre több eszköz nem folyik vissza a magán eh, szférába. Korábban az eszközök 43%-a folyt még vissza az ágazatba 15 évvel teltével, a hetedik keretprogrammal már csak 25% volt ez az arány. Szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy az eszközök ismét célirányosan a vállalatokhoz folyanak a kutatás érdekében, hiszen ők alakítják, a, ma, a vállalatok képzik az innovációs potenciál 60%-át Európában. Köszönöm szépen. A biztos urat kérném, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, és reagáljon a hozzászólásokra, amelyeket a politikai képviselőcsoportok megfogalmaztak. I want to respect the <laughs> um, thank you. Köszönöm szépen. Feljegyeztem a kérdéseket, és nagy örömmel konstatálom azt, hogy mindannyiukat foglalkoztatnak olyan kérdések, amelyek véleményem szerint is nagyon fontosak, és amelyekről érdemes beszélnünk. Nem az elhangzott kérdések sorrendjében fogom ezeket megválaszolni, de Baker úr kérdezte az áttételi hatást. Azt hiszem, hogy ez egy ideális kérdés ahhoz, hogy elkezdjem a válaszok sorát. Ami nagyon fontos volt számomra, biztosként, amikor elkezdtünk dolgozni a befektetési terven, az az, hogy ez a terv a növekedést szolgálja. Márpedig akkor a kutatás, a fejlesztés, az innováció és az oktatás kell, hogy álljon a középpontban. Idézem a szövegből azt, ami szerintem nagyon fontos, Katainen úr és kollégái azt hangsúlyozták, és ha elolvassák az anyagot, az alapok általános célja a stratégiai beruházások támogatása, európai jelentőségű projektek támogatása, a kutatás és az innováció terén. Ez azt jelenti, hogy Katainen alelnök úr tisztában van ezen kérdések fontosságával, a biztosítástület is nagy prioritást tulajdonít ezeknek. Én is hangsúlyoztam, hogyha a paradigmaváltásra törekszünk az európai gazdaságban, egy olyan gazdaságban, amely főleg olyan projekteket támogatott, amelyek nem voltak produktívak és nem a növekedést serkentették, arról kell gondoskodnunk, hogy kellő iránymutatásokat dolgozzunk ki, amelyek segítik a beruházásokat, hogy a produktív területre összpontosuljanak. Persze ezt könnyű mondani és nehezebb megvalósítani, de éppen ezért az számítok arra, és a megjegyzésekből ezt vettem ki, hogy az európai csúcsot követően előtérbe kerülnek majd ezen iránymutatások. Ezen iránymutatások lesznek azon eszközök, amelyek alapján garantálni tudjuk, hogy a forrásokat kutatási, tudományos, innovációs, digitális gazdaságbeli projektekre használjuk majd fel. Ez lett volna az első megjegyzésem. De Baker úr kérdésére válaszolva. Elhangzott egy másik kérdés. Grobasivs úr részéről, elnézést kérek, ha nem ejtem ki jól a nevét, az energiát említette, és azt, hogy mi, mire törekszünk az energia hatékonyság szempontjából a kutatás terén. Azt hiszem egyértelmű volt a legutóbbi döntések alapján, hogy az alacsony szénkibocsátású gazdaságra, a megújuló energiaforrások használatára helyezzük a hangsúlyt. Tudják, hogy a Horizont 2020-ban is szerepelnek ezen elkötelezettségek. A beruházások nagy része erre a területre kell, hogy forduljon, és úgy gondolom, hogy a jövő is ez, ebben rejlik. A meghallgatásom során is volt hasonló kérdés. A tárcám szerepe az, hogy a tudományos információt kiemeljük, ugye említette a palagáz? nagyon fontos a palagázzal kapcsolatos kutatásokat előmozdítani, hogy kezünkben legyenek tények, és tudományos alapokra épülve tudjuk a lakosságot tájékoztatni, és így egy érdemi vitát tudunk majd folytatni. Éppen ezért elkötelezett vagyok amellett, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen, milyen kihívások rejlenek a kutatásokban, de mindezt tudományosan kell megközelítenünk. Áttérnék Claude Turmes kérdésére ez arra is vonatkozott, hogy a megújuló energiaforrásokkal mit tesszünk. Itt látom, hogy Claude itt van. Tudna szúr kérdésére szerettem volna válaszolni, ami a megújuló energiaforrásokat illeti. Azt gondolom, hogy valóban ez az egyik legfontosabb prioritás a 2020-as Horizon 2020-as programban, és azt gondolom, hogy hamarosan egy külön találkozón kitérünk erre a témára, és részletekbe tudunk menni prioritásokat illetően, mert ugye kétség kívül az agendánkon ez előkelő helyen van. Most ami a 2000 30-as célkitűzéseket illeti a megülő energiaforrások terén itt még nagyon sok dolgunk lesz, és szeretnék később kitérni a részletekre. Most nincsen itt a kezemben az összes adat és részlet, amivel szolgálatára lehetek. Most pedig én a kérdésére szeretnék áttérni, ami azt hiszem, hogy nagyon lényegre törő és ezért köszönöm is Éler úrnak, hogy ennyire egyenesen és konkrétan fogalmazott, mert amit Éler úr elmondott, az rendkívül fontos az egész gondolkodási processz szempontjából. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek a pénzek valóban a kutatásra, az innovációra lesznek majd fordítva, biztosítanunk kell ezt és eh, valóban én leszek az, aki az összes részletet tanulmányozza majd a parlamenttel együtt, és biztosítanunk kell, hogy az iránymutatásokban eh, komoly kötelezettség szerepel a kutatás, fejlesztés, innováció eh, iránt. Napi szinten beszélgetek Katainen úrral, mindig amikor összefutunk a folyosón, akkor kikérdezem, és hangsúlyozom neki, hogy ez az innovációról és a kutatásról kell, hogy szóljon. A másik dolog pedig, amit megemlített Éler úr a 2,7-1,1 milliárd a kapcsolatban. Különböző problémáink vannak itt, de tudom, hogy minden összetartozik, és látnunk kell, hogy a 2,7 három évre vonatkozik, ez egy garancia, tehát készpénz hatás nem jelenik meg azonnal, de úgy gondolom, hogy ez egy méltányos észrevétel, és remélhetőleg együtt tudunk majd dolgozni a tanácssal is. Erre fogunk törekedni. Éler úr említette a strukturális alapokat is, és más alapokat. Korina Kretu kollégámmal arra törekszünk, hogy megvalósítsunk valamit, ami tudom, hogy nehéz, Az a kérdés, hogy hogyan tudunk a DG Regióval jobban együttműködni a strukturális alapok kapcsán, a, hogyan tudjuk ezeket a kutatás fejlesztés szolgálatába állítani. A kabinetem egy magasrangú tisztviselőt felkértem arra, hogy nyomon kövesse ezt a folyamatot, és remélhetőleg visszajöhetek majd ide, és tájékoztathatom önöket a döntésről, ami majd változást hoz. Ahelyett, hogy csak a Horizont 2020 legyen a kezünkben, van egy 100 milliárd a strukturális alapokban, ami az innovációra fordítható, de nagy bátorság szükséges, ugyanis a különböző területeken dolgozó embereket együttműködésre kell bírnunk. Keretú asszony és jó magam, ezt szeretnék megvalósítani, de ezt a szabályok mentén kell, hogy megtegyük. Cabezon asszony, Cabezon Ruiz asszony kérdezte, hogy mi a helyzet a finanszírozással, és megemlített néhány elképzelést, amelyek szerintem nagyon fontosak. A 2,8 milliárdot említette, ugye, ami szerepel a programban. Melyek azok a projektek, amelyek szerepelnek majd ezen a listán, és a tagállamok számára meg kell adni ezt a kapacitást, ezt a képességet, hogy produktív projekteket terjesztenek elő, nem pedig olyanokat, amelyeknek a jövő szempontjából nem sok hasznuk van. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy a kommentárjai nagyon hasznosak, ezeket fel is jegyeztem, és valóban ezek segítségemre lesznek, amikor majd a különböző területekkel foglalkozom, és megvizsgálom, hogy melyek hasznosak, ahogyan ezt ön is említette. Nem hiszem, hogy bármiről is megfeledkeztem volna, elnök úr. Kapel asszony kérdésére válaszoltam, hogy a struktúrális alapokra kitértem, úgyhogy azt hiszem mindent eh, lefettem. A very long list of... Köszönöm szépen. Nagyon hosszú a hozzászólók listája, úgyhogy most ezt szeretném lezárni, hogyha megengedik. Köszönöm szépen. És most más fél percre tudom megadni a szót a kedves kollégáknak, de Castillo Vera asszony következik másfél szemet szeretném kihasználni. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy jelezte, hogy mennyire elkötelezett és mennyire tisztán látja azt a problémát, amelyet azt hiszem, hogy mindannyian ugyanabból a szemszögből világítunk meg. Más kérdésekből is kitűnt, hogy a növekedés és a munkahelyek teremtése alapvetően összefüggnek a kutatással és az innovációval, úgyhogy ez kell, hogy legyen a kiinduló pont, tehát tisztán látjuk a problémát, de mégsem vettük ezt kellőképpen figyelembe. Éppen ezért a kutatás és az innováció az, ami hozzájárul az alapokhoz, nem pedig az alapoknak kell még jobban hozzájárulniuk és előmozdítaniuk a kutatást. Úgy gondolom, hogy ebben rejlik az egésznek a nehézsége. Minden esetre gyakorlati szemszögből úgy gondolom, és ez is elhangzott már, hogy előre definiálnunk kell, vagy pontosítanunk kell egyértelműen, hogy ezen források mely része lesz az, amely visszafolyik majd az innovációba és a kutatásba, sőt, azt is mondhatnám, hogy nem csak vissza kell szereznünk azt, amit befektettünk, hanem valahogy bővítenünk kell azt a költségvetést, amelyet a horizont 2000 számára különítettük el, befektetünk, de ezt visszaszereznünk, sőt, még a megtérülés nagyobb is kell, hogy legyen. Köszönöm. Grazie, andrò molto di... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövidre fogom. Tisztelt biztos úr, nagyra értékeljük azt, hogy a parlamenttel öm, konkrét és öm, őszinte párbeszédet folytat, ezt nagyra értékelem. Nos, ami a öm, kutatási alapot illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, a bizottságnak döntő jelentőségű szerepe van ebben. Korrekt felhasználásra van szükség, a két alapot egymással kiegészítve kell használni, mert hogyha az egyik nem hatékony, akkor a másikkal sem lehet semmit elérni. Más, másodszor a Horizon programmal kapcsolatban 2015-ben lejár egy része, és el kell gondolkodnunk a jövőről. A parlament véleményét figyelembe veszik el a Horizon jövőbeni prioritásának meghatározásában. Harmadszor pedig a Horizontól elvonnak pénzeszközöket, elhangzottak a garanciák, de mégis azért ez fontos számunkra, hogyan tudunk pénzhez jutni a Horizontban. Ez a 2,7 milliárd euró ezt a kutatásra, az innovációra különítettük el, tulajdonképpen a kétszeresére, háromszorosára lenne szükség. Ez rendkívül fontos téma a számunkra, e, úgyhogy minden alkalommal, hogy egy biztos jön hozzánk, akkor ezt említeni fogjuk. Köszönöm, mondja az elnök, rövid idő alatt rengeteg kérdést tudott föltenni a képviselőasszony, ez elképesztő. Ez a teljesítmény, Henkel úr, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy hogy Németországban már ellátogatott, a Leibnizi társaságnál tett látogatása nagyon pozitív fogadtatásban részesült. Egy dologra hadd utaljak, nincsen sok értelme annak, hogy egymással szemben panaszkodunk arról, hogy a költségvetést akár 25%-kal is csökkenteni kell. Ne felejtsük el, hogy a frakcióinkon belül is az a feladatunk, hogy elérjük, hogy ne csak nálunk, hanem a strukturális alapok, hanem a strukturális alapok és a mezőgazdaság területen is megtörténjen a csökkentés, különben nem érünk, nem jutunk előre. Nekem itt van egy kis aggodalmam a Bologna follow-up folyamattal kapcsolatban, a fiatal tudósok amely a follow-up a, a, a doktori munkát, tehát a doktorálást megkérdőjelezi, mint a tudományos munka első lépését. Nyilván tudja, hogy több egyetemről már, több ország egyeteméből itt már felemelték ezzel a szavukat, és kérem, hogy ez a csodálatos és jó eszköz ne legyen az kényszeres egyenlősítés áldozata. Köszönöm szépen, Krél asszony. Köszönöm szépen. Három kérdésem van. Először is, nos, a kutatás a beruházási programban nagyon fontos véleményem szerint, de az érdekel engem, biztos úr, hogy milyen kritériumokat kíván az iránymutatásokban alkalmazni, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Másodszor nagyon is érdekelne engem, hogy ez a teljes beruházási terv ugye e, azon az elképzelésen nyugszik, hogy 1 15-höz a, a multiplikátor hatása ennek a projektnek. E, e, hogy lehet ezt megvalósítani? Itt konkrétan a kutatásról beszélünk, ez hogyan fogjuk elérni, ez már más területeken sem világos. Tegnap az Európai Bizottságnak feltettük azt a kérdést, hogy van-e a strukturális alapokban, a kutatásban koordinált koordinációra van-e lehetőség operatív programok esetében? Elvileg nincs meg erre a lehetőség, nincs igazán érdemi program ezekben. Konkrétan hogyan kívánja megoldani, hogyan lehet ezt jobban koordinálni, összekapcsolni, ami az általános rendeletet illeti, ez elvileg, elvileg működhet, de a valóságban még mindig nem sikerült ezt megvalósítani. Fontosnak tartom, hogy ezt a koordinációt szorosabbra vegyék. Köszönöm szépen, asszonyom. Szorinyó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretném köszönteni a biztos urat, és, és az anyanyelvén beszélni. Szeretném üdvözölni azt az álláspontot, amelyet hangoztatott, hogy a Horizon 2020-as programmal kapcsolatban a csökkentéseket nem támogatja, ebben számíthat a támogatásunkra. Egyértelmű, hogy a záró értékelést úgy kell elvégeznünk, hogy ez a minőségi aspektusokra épül, és nem a mennyiségiekre. A Horizon 2020-as program esetében, ha lehet, akkor a Juncker programhoz kellett kapcsolni, és amit értékelnünk kell, az az, hogy jobban el tudjuk-e érni a célokat ezzel az integrációval, vagy nem tudjuk a célokat így elérni. Ez a kérdés. Biztos úr, nincs még sok hivatalos információ ezzel kapcsolatban, de tájékozottam, és az, azt az információt találtam, hogy 40 milliárd 40 milliárdot szállnak a projektekre. Finnország, Horvátország, Magyarország, Franciaország, Olaszország, Írország, Németország, Franciaország, tehát több ország szerepel itt, csak Franciaország 24 milliárdot akar az új laboratóriumokra fordítani az iskolákban, a jó információs rendszerekre, Szeretnék tovább információt kérni arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánják ezt előteremteni, és elnézést kérek, hogyha portugálként azt hogyan tudná értékelni, hogy Portugália nem terjesztett elő még javaslatot. Uh, Köszönöm szépen, Anka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három éve meghívtam az összes innovatív vállalkozást az általám képviselt régióban, e, és feltettem nekik a kérdést, hogy milyen akadályokat e, e, tapasztalnak, miért nem ruháznak be többet. Egész litániát hallottam Például azt mondták, hogy azt, egy prototípust, amit kifejlesztenek, ezt nem, tudna, nem tudják adó szempontból leírni a vállalkozásokat. Ez, erre igyekeztünk reagálni a nemzeti adó törvényekben. Ezeket az akadályokat le kellene építeni. Ez nagyon fontos lenne, ezen együtt kellene gondolkodni. Az Egyesült Államokban a válságban a beruházások nem csökkentek, az Európai Unióban azonban 15%-a lesz. Hogyan kívánja megoldani? Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Ernst asszony. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogyha őszinték vagyunk, akkor eh, látnunk kell, hogy Juncker úr beruházási terve elég labilis lábakon áll. Vannak mindenféle tervek, de új pénzt nem akarnak erre rendelkezésre állítani. Mindenféle költségvetési sorokból, programokból kívánják elvonni a pénzt. Most a Horizon 2020-hoz értünk el, és a strukturális alapokról is szól a vita a vita ott a strukturális alapokkal kapcsolatban sokkal-sokkal keményebb lesz, és ott is azt fogják mondani, hogy ellenzik a csökkentéseket ezen a területen. Nem fogják engedni, hogy tőlük pénzt vonjanak el. Ön azt mondta, hogy a Horizon 2020 és a beruházási program ezek egymást kiegészítő eszközök. Ezt jó lenne, hogy egy kicsit jobban megvilágítaná számunkra, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki. A másik dolog, amit szeretnék említeni, azt gondolom, hogy a kutatás és a beruházások területén sokkal nagyobb, fontosabb lépéseket kell tennünk, főleg ami a megújuló energia, energiákat illeti. Ez a legfontosabb pont, és hogyha nem veszünk részt a világpiacon, hogyha minket onnan kitúrnak, és már ezt folyik, akkor nem lesz szerepünk, akkor megint csak Kínát kell említenem. Sokkal nagyobb beruházásokra van szükség, és nem a csökkentésekre. Ez nagyon aggaszt engem ez a két dolog, erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen a kérdését. Krisztán és Karinz képviselő következik. Köszönöm szépen, biztos úr! Egy korábbi kérdéshez csatlakoznék. Több kollega is föltette gyakorlatilag ezt különböző módon. Nem tudom, hogy megvan-e a válasz e, erre. A Juncker terv nagy, masszív új beruházásokat követel Európában, de most úgy látjuk, hogy a meglévő európai költségvetési forrásokból kerül sor átirányításokra, és talán ez, és azt garantálják, hogy ez a magánberuházásokat majd fellendíti. De ami a Horizon 2020-as programot illeti, ezt alapkutatásra terveztük be, de tudjuk, hogy ezzel egy időben ezeknek a projekteknek szükségük van, tehát a, a magánberuházások csak olyan projektekre fordulnak majd, amelyek megtérülést garantálnak. Most akkor a két szenárió közül melyik valósul meg? Most vagy nem kerül sor ezekre a beruházásokra, vagy vagy megtörténnek a beruházások, és ezzel pénzt is lehet ö, nyerni, keresni, de akkor meg a kutatás nem történik meg. Talán könnyebb lett volna, hogyha írásba fogalmazza meg a képviselő úr. Úgy látom, hogy ennyi kérdés, maradhatunk. Honorable members, thank you very much for... Kedves képviselő, köszönöm szépen a kérdéseiket, ha megengedik. Portugál nyelven válaszolnék. Hazám nyelvén. Tisztelt képviselő úr, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a hozzászólásában olyan dolgokat érintett, amelyek nagyon lényegesek célokat kell szem előtt tartanunk, és azt, hogy mi lesz az output ezen projektekből. Valóban kaptunk már projekteket tartalmazó listákat különböző országok részéről, de ezeket egy elemzésnek kell alávetni. Elemeznünk kell, hogy melyek azok a projektek, amelyek hasznosak, melyek azok, amelyeket szeretnénk támogatni, mert ezek produktív beruházások. Úgyhogy ezeket a listákat egyfajta szándéknyilatkozatként kell tekintenünk, amelyeket a tagállamok készítettek el, de nagyon nagy munka vár még ránk. Azt is mondhatnám, hogy meg kell néznünk, hogy a célok hogyan vethetőek össze az iránymutatásokkal ezeket a listákat nem névértéken tudjuk kezelni, és elnézést, hogy keverem a portugál és az angol nyelvet, de az a lényeg, hogy a tagállamok, maguk a tagállamok és a képviselők szerepe ebben a tekintetben nagyon nagy. Fontos, hogy szem előtt tartsák azt, hogy a projektek előterjesztése során ezen projektek, az ismeretek, a technológia, a termelékenység szempontjait helyezik előtérbe, mert hogyha olyan projekteket terjesztenek elő, mint a múltban, akkor nem lesz a tervnek olyan multiplikátor hatása, mint amilyet szeretnénk. Ez az, amit kivettem az ön hozzászólásából. Volt egy másik kérdés is, amely hangzott. members of Parliament. A képviselőktől. Talán Krell mondta, hogy a multiplikátor hatás mennyire fontos, és mások is. Ezeket a kérdéseket eh, a piaci hatékonyság szempontjából szeretném vizsgálni. Amikor a 15-ös multiplikátorról beszélünk, akkor ez nem csak egy szám, hanem két szám eredője. A hármas szorzó é, amely a hitelekről, finanszírozásról szól, és az ötös szorzóról, amely a magán ágazat és egyéb forrásokat ö, reprezentálja. Tehát a 15-ös nagynak tűnik, de két különböző tényezője, szorzója van. Tehát ha egy eurós közpénzt beteszünk egy kasszába, és mivel ez a projekt érdekes a magánágazatnak, meg tudom győzni a magánszférát, hogy ez nektek, nekik érdemes a befektetésre, akkor a magánágazat azt mondja, hogy jó, ez érdekes, a ti egy eurótokhoz hozzáteszek 5 euró eszközt. És akkor ezt az összeget lehet bevinni az EIB-hoz, ahol további háromszoros szorzót kap, így jön ki a 15-szörös érték. Lehet, hogy ez egy nagyon szakmai kérdés, de a 15-ös szorzóhoz több hitelcsatornán át kell menni előbb. A a hitelek és az eszközök ö, keretét együtt kell látnunk. Így azért, ez azért jó, mert a kockázat megosztás esetén ugye egy milliárd EU pénznél egy milliárd EIB pénz mellett 13 milliárd hitelt lehet fölvenni. Az innovációs csomagban pedig 8 milliárd a közpénz, és ha nem tévedek, most csak így fejből beszélek, amely 22 további milliárdot generál. Ez a magánpénzek generálási kapacitása. Elnézést, hogyha túlzott részletek ezek már, de ezt el kellett mondani, miközben én osztom a véleményét, csak pontosítani szerettem volna Kerinc úr kíván erre reagálni valamit? A pénzügyi magyarázatot értem, és tetszik is, csak azt szeretném megtudni, hogy a magánpénz miért equity formájában jön a projekthez, amelynek nem lesz megtérülése. Értem én, hogy az egyik generálja a másikat, de egy olyan projekt, amely nem termel pénzt, az miért equity lesz megtámogatva? Elnézést, először vagyok itt. I'm sorry, Mr. Chairman, really, I'm sorry, I saw that... Ez egy nyílt vita, ne jegye meg. Nálunk ez így szokás. Hát ha, akkor tovább folytatnám az érvelést. Ha akarjuk ezt a befektetési tervet működtetni, akkor ilyen projektekre kell gondolnunk. Mert a magán szféra nem fog alacsony hozamú projekteket megtámogatni. Tehát, ha innovációt akarunk, akkor az innovációnak a mi oldalunkon kell megtörténnie, és talán ez válasz is, illetve az ön üzenetét húzza alá. Tolja asszonynak próbálnék válaszolni. A kutatási alapok, a strukturális alapok viszonyáról beszélt. Igen, ez a politikai akarat kérdése is, ahogy ön is elmondta, de a alulról felfele működő ösztönzők kérdése is minden szolgálatnál. Ebben a pillanatban is a kabinetem tagjai együtt működnek egy szakmai csoporttal, akik éppen fogalmazzák azt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet ezeket az ösztönzőket megfogalmazni. Remélem, hogy hamarosan be tudok önöknek számolni arról, hogy ez megszületett és hogy, hogy hangzik. Enkelon Bologna úrtól is kaptam egy kérdést. Őszintén szóval ezt nem tudom most megválaszolni, erre majd később térnék vissza, vagy írásban, ha megengedi, mert ez egy kormányközi kérdést illető felvetés, és nem akarok itt az EU28-ak általánosságában beszélni. Bevallom, hogy erre most nem tudok itt érdemben válaszolni, de megígérem, hogy fogok. Manka úr, Ernst asszony, kérdezték, hogy hogyan lehet important points of the investment plan. Csökkenteni az akadályokat, a korlátokat. Itt nyilván nem csak befektetésekről van szó, hanem arról, hogy az egyes országok milyen reformokat hajtanak végre a joganyagukban, és csökkentik a korlátait a befektetéseknek. Elvileg mindenhol be lehet a világban ruházni a kutatásba, csak hogyha nem elég rugalmas egy adott ország piaca, és nem reagál merevsége miatt a kutatási eredményekre, akkor ez a pénz beég, nem lesz belőle haszon. Tehát egyetértek a véleményével. És még mit akartam mondani? Ha, ha nem válaszoltam valami lényeges aspektusra, akkor kérem küldjenek nekem e-mailt, és kifejtem pontosan, amit tudok az ügyben. Mindenki elégedett? Kérdezi az elnök. Még egy még egy válasz a de Castillo asszony kérdésére. Valóban, amikor azt állítja, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ez legyen a realitás, a befektetésekre kell törekednünk, összpontosítanunk, és a Horizon 2020-as program barelő lehetőségeket kell növelnünk. Biztos lehet abban, hogy én elkötelezem magam amellett, hogy ezt meg fogom tenni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner. Köszönjük szépen, biztos úr, ezt a nagyon mélyen szántó eszmeserét. Ez már a második találkozásunk, és gratulálunk önnek a kiváló szakmai sághoz és a válaszokhoz. Kedves kollégák! Következő napi rendi pontunk a 11-es, az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozása és működtetése. Antonio Tajani úr az előadó, de ezt későbbre tettük, délután fogjuk megtárgyalni, amely háromkor kezdődik a KKV-k lehetőségei, növekedési lehetőségei témával. Kedves barátaim, még egy perc türelmet. Háromkor a kkv zöld növekedési lehetőségeiről tárgyalunk. Négy órakor a tájáni jelentést vitatjuk meg, és öt órakor hallgatjuk meg Urban Rusnak főtitkár úr előadását a Nemzetközi Energia Kartáról. Ez a mai programunk.